kettő bejelentésem van. Görög illetékes hatóság január, közölték, hogy január 27-től helyettesítésre kerül sor. A parlament Kaló úr ö, ö, megválasztását tudomásul veszi. A rendelet második cikkének harmadik